január 19-i ülés jegyzőkönyveit és az elfogadott szövegeket közreadtuk. Van-e bárkinek valamilyen megjegyzése a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezennel ezt elfogadottnak tekintjük. Most rátérek